az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főmegbizotjának beszámolója, Catherine Ashton bárónő beszámolója, keresztények helyzete a vallásszabadság tárgykörében. Kérem Catherine Ashton bárónőt, hogy ragadja magához a szót. Elnök úr, köszönöm szépen, tisztelt képviselők! Azzal kezdem, kifejezem mennyire osztom azokat az aggályokat, melyeket önök kifejeztek a kisebb, vallási kisebbségeket érő erőszakos cselekmények miatt. Kifejeztem e témában a nézeteimet január 6-án nemrégiben, mikor Betlehemben jártam, az ortodox karácsony szenteste napján minden vallási csoportot fel kell hívjunk arra, hogy képesek legyenek szabadon gyakorolni vallásukat, és azt is hangsúlyoztam, hogy az Európai Unió elítéli az intolerancia minden formáját, és az erőszak minden formáját, a, akik, hogy bárkit, ha üldöznek, vallási hovatartozása nézete miatt. A legutóbbi iraki és egyiptomi terrorista cselekményeket is elítéltem, valamint Tajir úr meggyilkolását, aki a Punjab, pakisztáni panjabi kormányzó volt. Ezek elfogadhatatlan cselekmények, az intolerancia egyében követik el szélsőségesek, el kell ítéljük őket, ezeket, és ellen kell állnunk ezeknek. Tisztelt képviselők! A mai világban túl gyakran történik meg, hogy az emberi jogokat megsértik a vallási hovatartozás kapcsán. Nem egy-egy régióhoz vagy valláshoz tartoznak az áldozatok. Sajnálatos módon a világ egyetlen részét sem kíméli a vallási intolerancia pusztító tüze. Bármely diszkrimináció vagy erőszak egyén ellen, a vallási hite miatt azon értékek ellen megy, amelyet mi az Európai Unióban magasra tartunk. Minden ilyen cselekményt komolyan kell venni mindegyiket megfelelő súlyjal kell elítélni, bárhol is történjék, és bárki is legyen az áldozata, hiszen ahogy tudjuk és valljuk, az emberi jogok egyetemlegesek. Régóta létező köz- közel-keleti keresztény közösségek nagy nehézségekkel szembenézenek, rengetegen kellett elmeneküljenek a térség több országából. Az Európai Unió nem ö, fordulhat el a szenvedéseiktől, támogatnunk kell az, az igényüket, hogy állampolgáraik abban az adott országban gyakorolhassák vallásaikat. A vallásszabadság, a lelki szabadság mindenki joga és minden állam kötelessége, hogy biztosítsa ennek tiszteletben tartását. Az Európai Unió készen áll arra, hogy együttműködjön olyan kormányokkal, amelyekkel együtt az intolerancia ellen fel lehet lépni és lehet támogatni az emberi jogok érvényesülését. Nem szabad a szélsőségesek és terroristák csapdájába sétálnunk, ellen kell állnunk a vallási manipulációnak, a megosztottság politikájának. A szélsőségesek ellen legjobb harc, hogyha nemzetközi közös frontot tudunk alapítani a vallásszabadság és a lelkismeri szabadság értékei mentén. Az Európai Unió az ENSZ közgyűlésének vezető ereje volt, amikor is határozatot fogadtunk az intolerancia minden formája ellen, valamint a vallási ö, diszkrimináció ellen. Ezt decemberben konszenzussal fogadta az ENSZ közgyűlése közös erőfeszítéseket teszünk minden évben ezen konszenzus kialakítására, annak érdekében, hogy a nemzetközi közösség egységes üzenetet tudja megfogalmazni. Egy új kezdeményezést is kidolgozzunk, amely térségeken átnyúló támogatást biztosít majd az ENSZ márciusi emberjogi tanácsának ülésén. A vallásszabadság kérdését az emberjogi párbeszédekben is felvetjük, a diszkrimináció eltörlésre kérve fel a partnereinket. Az EU bizottság delegációi világszertek figyelemmel kísérjék e fejleményeket, és az emberi, az unió emberjogi jelentések jövő tavasszal is kitér majd a vallási kisebbségek helyzetére világszerte. Tisztelt képviselők, én elkötelezett híve vagyok annak, hogy a napirendünk élén szerepeljen a vallásszabadság ügye, január 31-én is kitérünk erre a kérdésre. Annak érdekében az Európai Unió fel tudja gyorsítani a vallásszabadság érvényesítése érdekében tett lépéseit. Dziękuję, pani Köszönöm szépen, alelnök asszony. Köszönöm ezt a bevezető előadást. Üdvözlöm az Európai Parlamentben az új évben ritkán fordul elő, hogy ilyen fontos kérdéseket vitathatunk meg önnel személyesen. Köszönöm szépen, hogy eljött közénk. A frakciók nevében először a néppárt felszólalója Elmár Brock kap szót. Elnök úr, alelnök asszony. Az alelnök asszony azt ígért, hogy gyakrabban jön el közénk az Európai Parlamentbe, Reméljük, hogy ez így is lesz. Lady Ashton és mások számára is fontos lehet észrevenni, hogy az Európai Parlament a kérdésben széles többséget hozott létre. Ez pedig eh, egy eh, világos bizonyítéka annak, hogy ez nem egy egyszerű állásfoglalás lesz, hanem nagy többsége van a házban. Joggal utal arra, hogy az intolerancia és az erőszak eh, Teljesen mindegy, hogy milyen vallási meg, meggyőződés terhére követik el, melyik csoport ellen követik el, elfogadhatatlan. Ugyanakkor a megtámadottak 75% az elmúlt évben keresztény volt. A keresztény Európa öntudattal kell, hogy megvédje magát a világban, nem szabad, hogy hallgassunk különösen a muzulmán országokban, de nem csak, például Kínában és más keleti államban is üldözik a keresztényeket, a terrorista cselekményeket és az erőszakos diszkriminációt nem fogadhatjuk el, a halálos büntetés azért, mert valaki megkeresztelkedik épp úgy kevéssé, és azt sem fogadható el, hogy az állami intézmények szemet hunynak az ilyen cselekmények fölött, hiszen Közben látnunk kell, hogy több évszázados hagyományjal, ha nem év ezredes hagyományjal rendelkeznek ezek a keresztény közösségek az országokban. Szíriában, Irakban, Iránban, Törökország egyes részeiben hatalmas múltra tekintenek vissza a keresztény közösségek, Betlehemben lassan eltűnnek a keresztények, és az egyiptomi koptok is szorongatott helyzetben vannak. Éppen ezen oknál fogva két elvára szeretnék kiemelni a állásfoglalásból. Egyet már ön mondott is, az Európai Parlamentnek, az Európai Intézménynek fel kell szólomolni azon esetekben, amikor a keresztényeket fenyegetik, és az Európai Külügyi Szolgálatnak is mindent meg kell tenni, hogy az eseményeket nyomon kövesse, valamint köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm, lejárt az ideje. Köszönöm kollega, köszönöm képviselőtársam szavait. A Szocialista és Demokrata frakció nevében Hannes Voboda képviselő kap szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is Köszönöm, hogy itt az alának asszony is ilyen világos szavakkal szólt. Valóban igen, aggályos és aggasztó. Hogyha egyre több támad, hogy egyre több támadás a keresztényeket, és a vallási meggyőződésüket nem tolerálják. A vallási tolerancia és a sokszínűség és a szabadság oldalán állunk mi Éppen ezért elítéljük a cselekményeket. Mélyen érzek a kopt keresztények csoportjával Egyiptomban. Súlyos csapás érte őket, és egyetértek az, együtt érzek az áldozatokkal. Nem csak a koptokat érte a támadás, hanem a tolerancia ügyét magát, amely még sok helyütt, még sok helyütt fennáll. Sajnálatosnak tartom, ami a keresztényekkel történik Irakban, Saddam Hussein megbuktatásának nem lehetett az a célja, hogy vallási türelmetlenség uralkodjék, de ugyanakkor a muzulmánok között is türelmetlenség uralkodik el. Éppen ezért a mi frakciónk számára nagyon fontos, hogy a más vallási meggyőződések, és különösen a vallási kisebbségek elleni intolerancia ellen határozottan szólaljunk fel általában nem írok alá írásos nyilatkozatokat, de Mauro kollega kezdeményezéséhez csatlakoztam, hiszen ez egy olyan fontos ügy, hogy valóban csak úgy találhatunk megoldást, hogyha egységesen lépünk fel, és örülök, hogy széles támogatást élveznek ezek az állásfoglalási indítványok minden a keresztények terhére elkövetett eh, támadást, minden diszkriminációt elítélek, de ugyanakkor azt is kifejezésre szeretném juttatni, hogy bizonyos európai körökben az iszlámofóbia, az iszlám ellenesség is terjed. Ez egy további érv, nem jogos, de mégis egy további hivatkozási alap a radikálisok között a muzulmán országokban, hogy sanyargassák a keresztényeket, és diszkriminálják őket, vagy akár erőszakkal lépjenek fel ellenük. Úgy gondolom, hogy bármit is gondolunk az egyes vallásokról, el kell ismernünk, hogy minden embernek alapjoga, hogy a saját vallási meggyőződését békében gyakorolja. És fontos, hogy az erőszakra hajlamos kisebbségeket, teljesen mindegy, hogy ezek zsidók, vagy keresztények, vagy muzulmánok, nem szabad, hogy ők bármikor fellépjenek a más egyházak hívei ellen. Köszönöm szépen, Marietje Sáke asszony, az ALDE liberális frakció nevében. Köszönöm, elnök úr! Tisztelt főképviselő asszony kollégák! A vallási meggyőződés egyéni ügy más és más jelent mindenki számára. Az állam feladata az, hogy minden állampolgárt megvédjen, független attól, hogy milyen valláshoz tartozik, és ez világszerte biztosítandó jog. Nagyon súlyos képet látunk világszerte. Irán, a bahai, iráni bahaiak, a egyiptomi koptok, a keresztény közösségek egy sor helyen Irakban, Nigériában szenvednek egyre -egy növekszik a különösen a kereszték elleni erőszak, ez komoly aggályokat kelt a támadott, megtámadottak és a támadók is Isten nevében járnak el. Elfogadhatatlan az, hogy egy, egy, egyes szélsőséges egyének az erőszak és a terrorizmus eszközeit alkalmazzák, és Isten nevében vagy a vallás nevében teszik, és azt állítják, hogy mások nevében népnek fel, lépnek fel, sőt, vallási törvények nevében, és számtalan ártatlan ember esik áldozatul mindennek. Azonban nevezessenek félre bennünket a, ezek ne, ne becsüljük nagyobbra a szélsőségeseket, mint megérdemlik. A tudnilik a vallások és a terrorizmus összekapcsolásával elítéljünk olyan vallásokat is, és olyan hívőket, akik békésen követik vallásokat. A vallás más, mint a terrorizmus, a terrorizmus bűncselekmény. Az emberi jogok megsértése, a terrorizmus nem megengedhető túl gyakran történik ez meg, nem csak az erőszak révén, hanem a vallásszabadság csökkentés révén, például az istenkáromlási törvényekkel való visszaélés révén. Nem szabad megengedni, hogy félelemben éljenek emberek. Az Európai Parlament joggal szólal fel a szélsőséges cselekmények, a keresztényeket sújtó cselekmények ellen, és el kell ítéljük a szélsőséges mozgalmakat. Madame Nicole Kiel Nielsen. Nicole Kiel Nielsen asszony, köszönöm, elnök úr, Aston asszony, kedves kollégák! Az alexandriai koptok elleni vérengzés nemzetközi felháborodást váltott ki. A keleti keresztények helyzete általában is nyugtalanító Irakban, Palesztinában elhagyják a Szentföldet a keresztények, mert az izraeli megszállás miatt kénytelenek ezt megtenni a fundamentalistáknak emlékeztetőt kell küldenünk, mégpedig az, hogy a vallás szabadság mindenki számára biztosított kell, hogy legyen. Tudjuk, hogy mennyi gyilkosságot végeztek mindenütt a világon, és el kell fogadni, vagyis el kell ismerni azt is, hogy néhány európai országban a vallásszabadság veszélybe került. Nagyon sokszor intoleranciát láthatunk, például zsidó és muzulmán temetők megszentségtelenítése, különböző antiszemita és egyéb kijelentések, vagy Svájcban láttuk, hogy az, e, a szélsőséges pártok milyen elfogadhatatlan módon beszélnek bizonyos kisebbségek ellen. A, azt is tudjuk, hogy Európában a világi nézeteket is tiszteletben kell tartani. A különböző kisebbségek, vallások egyre inkább kivannak téve az alapvető egyetemes jogok megsértésének. Európa példát kell, hogy mutasson a tolerancia terén és a közösségek közti párbeszéd terén a keleti keresztényeket azzal gyanúsítják, hogy a nyugat érdekeit és ügyét képviselik. Az európai muzulmánokat a radikális iszlamizmussal és a terrorizmussal azonosítják. Ha megengedik, akkor felolvasnék Aragonnak két versét. Aki hisz az égben, és az, aki nem hisz, mindkettőjüknek vérét ontják, de a vérszíne ugyanaz. Köszönöm. Köszönöm Simanski képviselő az ICR kép, frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm az Európai Bizottság főmegbizotjának szavait. Köszönetet nyilvánítok a külügyi szolgálat vezetőjének azért, mert gyorsan reagált azután, ami történt Alexandriában. Nagyon fontos az, hogy gyorsan lépjünk, gyorsan reflektáljunk az eseményekre, és akkor a világ meghallgat bennünket. A keresztények manapság a leginkább elfeledett kisebbséget képezik, a, képzik világszerte. a Üldöztetésnek vannak éve gyilkosságoknak. 150 ezer keresztényről beszélünk világszerte. Ők azok, akik a mellett fel kell lépnünk az emberi jogok a vallásszabadság nevében a vallásszabadságot erősíteni kell Szudánban, Irakban, és ezt a kérdést a fejlesztési segélyekkel összekapcsolva kell érvényesíteni Irán, Vietnám, Kína, ezek az országoknak is rá kell mutatni velük szemben, hogy nagyon fontosnak tartjuk a vallásszabadságot a két adó kapcsolatokban is. Egyiptommal kapcsolatban is erősítenünk kell diplomáciai erőfeszítéseinket, és az európai diplomácia gyorsan kell reagáljon ilyen eseményekre, ha erőszakos cselekmények történnek. Megvannak az eszközeink, nem szabad félnünk ezek alkalmazásától. Meg kell győznünk a világot arról, hogy hosszú évek csendje után a keresztények fontossága mellett láncsát törünk, a világ csak akkor hallgat meg bennünket, hogyha rádöbben, hogy számunkra fontos kérdés ez. Ellenkező esetben nem várhatunk sikert. Ánoza wypowiedź. The United Left, kollég... Egyesült baloldal következik. Trianta Filides kollega, köszönöm szépen a szót. A az ENSZ kártája alapján mindenkinek joga van a vallás szabadsághoz, szabadsághoz, meggyőződés szabadságához, és mindenki gyakorolhatja saját vallását. Mindenki esetében tisztában, tiszteletbe kell tartani a vallást, és nem lehet ezt politikai konfliktusok kapcsán kihasználni. Figyelembe véve a támadásokat Alexandriában és másút, Szeretnénk együttérzésünket kifejezni az áldozatok családainak. A török rendszer részéről Cipruson példátlan cselekmény történt. A karácsonyi szertartás alatt Kápaszoszban erőszakkal megszakították a szertartást, és a ez azt jelenti, hogy a vallásszabadságot és a ciprusi görögök jogait is megsértették, emberi jogait. Egy másik szertartást is töröltek, mert állítólag az engedélyt nem kérték időben. Ezek a világos jogsértések figyelembe véve az 1975-ös megállapodást és a az Európai Emberi Jogi Egyezményt, valamint az alapjogok eh, kártáját és eh, az Emberi Jogok Egyetemes eh, nyilatkozatának 18. cikkét láthatjuk, hogy itt alapvető emberi jogokat sértettek meg. Erőteljesen kell reagálni erre azért, hogy tiszteletben tartsák az EU alapvető jogokat. Köszönjük szépen, az elnök megszakít, és Provera képviselőnek adja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Az egyiptomi és az iraki terror, terror támadások olyan bűncselekmények, amelyek a keresztények üldözésének csak egy szempontját mutatják meg. Tragikus szempont ez, és különösen aggályos, de ugyanakkor talán még aggályosabb, hogy szisztematikusan korlátozzák a keresztények polgári jogait. Nem vehetnek részt a közéletben, nem e, élhetnek passzív választójogukat, tehát nem választhatják meg őket különböző pozíciókra. A terrorizmus és a diszkrimináció pedig oda vezet, hogy e, egyre többen vándorolnak ki, több százezren vándoroltak ki a térségből, Irakból a keresztények több mint 60%-a, 600 ezer ember vándorolt ki az Európai Parlament. A népek kivándorlásának joga mellett láncsat tört többször, de ugyanakkor itt teljes közösségek életlehetőségét tették tönkre. Preventíven, akár katonai eszközökkel is föl kell lépni, a terrorizmus ellen. Ugyanakkor történetileg nézve Európa keresztény hagyományokkal rendelkezik, megszakítják a szónokot. Kérem, leárt az ideje. A lelkismereti szabadság, alapvető szabadságjog idő, ne, Isten nem is kérheti ezt, nem is kívánhatja másképpen. Ezt már a kommunista rezsimek üldözték, és ma ki kell tudnunk állni és elmondani, hogy ezek a jogsértések, ezeket alapvetően az iszlám országokban a keresztények ellen követik el elítéljük a fanatikus támadásokat, és igazunk van, ha ezt megtesszük, de a szélsőségesek nagyon sok muzulmán többségű országban, amelyeket moderált mérséget országnak ismerünk, ezekben az országokban a keresztényeket másodrendű állampolgárként kezeljék, sőt, van, ahol még halállal is fenyegetik őket. Nyugaton közben mindenki gyakorolhatja a muzulmán vallást, akik reális alapokon kritizálják az iszlámot, azokat is fenyegették. Az Isten káromlás bűnét el kell törölni, és Pakisztánt pedig felhívjuk arra, hogy térjen vissza egy, annak a szerencsétlen nőnek az elítélése ügyére, akiről mindannyian tudunk világosan kell lépni, és tudatni kell ezekkel az államokkal, hogy kapcsolataink velük attól függ, hogy milyen mértékben tartják tiszteletben a lelkiismereti szabadságot. Köszönöm. Köszönöm. A többi hozzászóló sorban az első Mauro képviselő két percben. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, köszönet illeti ön is a hozzászólásáért, mert hogy az állásfoglalás célja éppen abban áll, hogy nagyobb védelmet biztosítsunk a vallási kisebbségeknek. Ez mindenki érdeke. Ám ugyanén őszintén és baráti szavakkal rá kell mutatnom, hogy ha volt türelme végigolvasni a szöveget, akkor láthatta, hogy a keresztény kifejezés nem szerepel sehol sem a szövegben. Ez engem eléggé meglep, hozzá kellemetlenül, hiszen úgy tűnik, hogy a fundamentalisták csapdájába sétálunk, akik a közel-keleten és máshol is a keresztények jelenléte ellen lépnek fel, és azt, azokat Európa meghosszabbított karjának tekintik holott pedig a, a, például a keresztény vallású arabok jó arabok, szeretik hazájukat, szeretik országukat, ö, lojális állampolgárok. Nem Európa kinyújtott keze. Nem kellene kritikusabban átolvasnunk a szöveget, és a témával másképp foglalkoznunk, mint e, e, itt tesszük. Hiszen őszinték kell legyünk, a gyűlöletet nevén kell neveznünk a zsidók elleni gyűlöletet antiszemitizmusnak nevezzük, a keresztények elleni gyűlöletet pedig szintén megfelelő módon definiálni kell, nevén kell nevezni. Hiszen azokat érinti az országokban, akik keresztények, és az ő szabadságukat sérti. Legyünk tehát konkrétabbak. Most az Irakkal kötött megállapodás, kereskedelmi megállapodásunk tárgyalásakor mutassunk rá ezen értékek fontosságára lépjünk fel mindenki érdekében, védve a vallási kisebbséget, a világ várja Európa jelzését. Köszönöm, kedves kollega Richard Howitt kapszót másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Arra szeret, az emberi jogok egyetemes nyilatkozatából szeretnék idézni. A szabadság, az egyéni vagy a közcsoportban élt szabadság joga alapvetően érvényesülni kell ennek a szabadságnak Azaz tehát ezeket a szabadságjogok níthetetlenek az emberi jogok védelmétől, és éppen ezért eh, meg kell őket védeni. Ez a nyilatkozat világosra teszi, hogy mindenfajta egyházi vallási alapú üldözés ellen fel kell lépni, és eh, az Európai Unió országaiban is van ilyen eh, intolerancia. 6 millió ember él olyan országban, ahol a vallásgyakorlásokat korlátozzák. Meg vagyok róla győződve, hogy a vallás ügye jó ügyet szolgálhat, és egy olyan választókörületet képviselek, ahol szintén komolyan veszik a vallás ügyét, és azt is tudom, hogy Terry Jones a erőszak egy prédikátora, aki azt mondta, hogy a Koránt el kell égetni, Lutonba akart jönni az én választókerületembe, és nem örültünk neki. Éppen ezért a türelem, a vallási türelem és a tolerancia olyan érték, amelyet minden oldalon tiszteletben kell tartani. Köszönöm képviselőtársam szavait, de Szárné asszony egy perc 30 másodperc. Köszönöm, elnök úr. A fanatizmus, amely mások vallását célozza meg, ez barbárság, és minden demokratának el kell ítélnie. Éppen ezért fontos kimondani ma szolidaritásunkat mindazokkal, akiket a hitük miatt bárhol a világon üldöznek. Szörnyű támadásokat hajtott végre az Alkaida Egyiptomban, Irakban, és tudjuk, hogy mi itt a cél, az, hogy a vallások között feszültség legyen, feltüzeljék a gyűlöletet, és egymás ellen állítsák, fordítsák a különböző közösségeket, és a civilizációk összecsapását érjék el. Láttuk ezt Európában, és Franciaországban, mégpedig az, hogy a muzulmán közösség is azonnal elítélte ezeket a barbár cselekményeket. Ma ünnepélyesen az összes kisebbség jogát meg kell erősítenünk, mégpedig az, hogy biztonságban szabadon gyakorolja vallását mindenütt a világon, beleértve Európát. Meg kell védenünk a vallási pluralizmust, a toleranciát és a kölcsönös megértést nálunk Európában és mindenütt a világon. Éppen ezért szeretném azt kívánni, hogy a Tunéziát érintő demokratikus forradalom más országokra is terjedjen majd ki, azért, hogy a tiszteletben tartást, a toleranciát és a világiasságot is képviseljék. Köszönöm, Peter van Dalen kollega egy percben. Köszönöm szépen, Eston asszony, hogy körünkben van ebben a parlamentben nagyon gyakran beszéltünk a keresztényekről Szomáliában, Szudánban, Egyiptomban, Szíriában, Törökországban, Irakban, Iránban, Afganisztánban, Malajziában, Pakisztánban. A parlament, az én frakcióm és jó maga milyen sok kérdést tettünk fel a strukturális helyzetet illetően ezekben az országokban. És gyönyörű deklarációkat hallottunk, de most már cselekedni kell. Két konkrét kérdésem van Eston asszonyhoz. Először is a külügyi szolgálat feladata az kell, hogy legyen, hogy megvédje az üldözött keresztényeket, vagyis külön egységet kell létrehozni az önszolgálatán belül, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik. Az EU kétoldalú tárgyalásokat írta le ezekkel az országokkal, ezeket be kell fagyasztani, a frigiderbe kell őket tenni már ma, és ezeket a kormányokat pénzügyileg kell olyan helyzetbe hozni, hogy megengedjék a keresztényeknek, úgy éljenek, ahogy szeretnének. Erre a két kérdésre választ kívánok. Marie Christiver Jean kap egy percben szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Egyesített Baloldal szeretne megnyilatkozni az állásfoglalással kapcsolatosan. A terrorista cselekményeket bár kiktől származnak is, és bárhol történnek, elítéljük. De ebben a frakcióban a világiasság eszméje mellett köteleztük el magunkat. Az kárlomlás természetesen elítéljük. A vallásszabadságot, a lelkismereti szabadságot valljuk, lehet hinni, és lehet nem hívőnek lenni, de mindenki a saját maga által választott vallást kell, hogy gyakorolhassa. Mi a politika és a vallás elmálasztása mellett vagyunk, és az integrizmus ellen Európában, vagy máshogy, hiszen ez csak azt hozza maga után, hogy a politikának válaszolnia kell, de ez az állásfoglalás nem jó irányba megy. Most mi azt szeretnénk a frakcióban, hogyha ez kiegyensúlyozott lenne. Ez az állásfoglalás azt érzékelteti, hogy a keresztény Európa az keresztények Európában a keresztények segítségére kíván. Köszönöm, Bastian Belder a következő egy percben. Köszönöm, elnök úr, a szót. Tény és igaz, hogy az állásfoglalási indítvány a keresztények elleni támadásokról szól. Európában is megtörténik ilyen, Hollandiában egy diáktól ról, tájékozottam e felől. A szabadságot sok helyen sértik, megfigyelik, merre utazom, Angliában, Franciaországban, ugyanazok a problémák merülnek fel. Mi történik az európai jövővel? Nem lesznek már például zsidó közösségek a tagállamainkban? mi lesz a, a szellemi értékeinkkel, és mi lesz a közel-keleti keresztényekkel, a palesztin kisebbségekkel, vagy a, a, a keresztény kisebbségekkel a gázai övezetben. Biztosítanunk kell Európában, Európa részéről, hogy például a palesztin gyermekek segítséget kapjanak, független attól, hogy keresztények-e vagy sem. Sokszor az emberek nem beszélnek a napi problémáikról, hívjuk fel a tanács és a bizottság figyelmét, hogy mindenki hangját hallathassa a révükön. Thank you. Um... Köszönöm szépen, mondja a következő felszólaló. Üdvözlöm a lehetőséget, hogy olyan kérdésben szólalhatok fel, amely nagyon közel áll a szívemhez. Világossá vált számomra, különösen az elmúlt években, hogy a keresztény hit gyakorlása elfogadhatatlan egy olyan, egy olyan társadalomban, amelyben ki akarják gyomlálni az egyházakat, és azt gondolják, hogy mindenki csak úgy hihette, mint a többség. Ez a megközelítés egyre agresszívabb a keresztényekkel szemben a világ különböző részein. A Jakab Biblia 400 éves e, jubileumát ültük idén, ugyanakkor a Biblia tartalmát gyakran továbbra is törvénytelennek tekintik. Például keresztényeket zárnak ki bizonyos szakmák gyakorlásából. Az Egyesült Királyságban az egyenlőségi eh, törvényeket sokkal inkább a keresztény hit elleni harcban, semmint a kereszténység megvédésében használják az Európai Bizottság eh, naptárában publikálta ezt, hiszen a muzulmán, a hindu és a kínai ünnepeket jelölték, de a keresztény ünnepeket nem jelölték. Semmi kétségem sincs afelől, hogy nem véletlen volt ez, hanem eh, egy igazi szándék vezette a bizottság munkatársait, amikor kihagyták a keresztény ünnepeket, és kérem a fő, fő megbizottat, hogy szóljon erről. A vallásgyakorlás szabadsága egy alapjog, amelyet meg kell védeni társadalomban, és ez a vita, a probléma csak egy kis elismeréséről szól. Nem szabad eltekintenünk az elnök megszakít, Ernst Strasser kap két percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt Öm, alelnök asszony, főmegbízott asszony, meg szeretném köszönni a nyilatkozatát. Helyes, jó nyilatkozat volt ez, megfelelő időben tette, és bátorító is, ami az ön hatóságának alapállásáról, állásáról tesz tanúbizonyságot, ez más országokkal való együttműködés tekintetében, az megtendő intézkedések tekintetében, ne felejtjük, erre a vitára szükség van itt a tisztelt házban, nem csak az aktuális ügyek okán, hanem azért, mert a vallásszabadság alap értékeink egyik pillérét jelenti, mi több az európai önazonosság egy részét képezi. Azért fontos továbbá ez a vita, mert a világ sok területén tapasztaljuk, hogy diszkriminatívan viselkednek és üldözik a kisebbségeket, és különösen azért aktuális ez a vita, mert eh, a vallási alapú gyilkosságok legnagyobb része keresztények terhére követődik el. Azok az emberek, akiket megkínoztak, megöltek, megsért, megsérültek, azokkal érzünk, együttérzünk, együttérzünk rokonaikkal, barátaikkal is, és valóban azon kell gondol, dolgoznunk, hogy megszűnjék ez a jelenség. Sajnos ugyanakkor ismerjük azt is, hogy az állami hatóságok is diszkriminálják a keresztényeket, ez ellen is fel akarunk lépni. Elnök úr, ha jól tudom, két perccel rendelkezésemre. Elnök, bocsánat, elnézését kérem, az én hibám volt. Ezért, folytatja a felszólaló, mindent meg kell tennünk, hogy a vallásszabadságot érvényesítsük, a bilaterális kapcsolatainkban hatékonyan kell figyelni a vallásszabadság érvényesülésére, hatékony eszközökre van szükség arra, ahhoz, hogy a keresztényeket és a vallás gyakorlat szabadságát eh, megőrizzük, és ezért biztosítani kell, hogy minden bilaterális kapcsolat során a vallás és emberi jogok szabadságának érvényesülésére koncentráljunk. Ezért a harmadik államokkal való megállapodásainkban ki kell térni a szabadságokra, és ezért külön nyomatékkal üdvözlöm, hogy az éves jelentésben a vallásszabadságról egy külön fejezet fog szólni. Köszönöm. Köszönöm még egyszer, hogy elnézést kérek, hogy félbeszakítottam. Guido Milana képviselőtársam két percben. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Főképviselő asszony, nagyon fontos, hogy lássuk mit tehetünk a támadások ellen, és mindezt kapcsoljuk össze azzal, hogy össze kell tehát ezt kapcsolni a lelkismereti szabadsággal. Ez vonatkozik azokra, akiket a missén megöltek, de teljesen független attól, hogy keresztény vagy zsidó, zsidóvallású emberekről van szó. A szabadság jogokhoz való jogot és az együttélés jogát minden nemzetközi egyezmény elfogadja. Tudjuk, hogy vannak, akik brutálisan véget akarnak vetni az emberi jogoknak. Így az intoleranciával nem lehet az identitásunkat és az értékeinket megvédeni, mert különben egész közösségek fogják elhagyni a történelmi lakhelyüket. Európának feladata van etéren, politikai, történelmi, kulturális, szociális téren. Kérem a bizottságot és a külpolitikai főképviselőt, hogy világos iránymutatókat fogadjanak el a harmadik országokkal való kapcsolatok során az új külügyi szolgálat jegyében. A kétoldalú megállapodásokban is oda kell figyelni arra, hogy a vallásokat és az emberi jogokat betartsák, betartassák igen gyakran egy kisebb incidens egész háborúvá alakul át, és a vallás már nem is a konfliktus oka. Tudjuk, itt Európában is vannak intolerancia esetek, pedig arra kell gondolni, hogy a sokszínűség értéket hordoz magában. Az egyetlen út a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet. Köszönöm. Kicsit túl gyorsan is beszélt, ezt meg kell mondjam, a tolmácsok nem igen tudják követni az ilyen gyors beszédet. Nikoló Rinaldi úr másodpercben. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Főmegbízott asszony, a keresztények sorsa a közel-keleten, legyenek ők koptok, vagy más keleti keresztények, asszírok vagy káldeusok több száz éve ott élnek a térségben. Nem szabad azokat a hibákat elkövetnünk, amelyeket a sajtó elkövet, amikor civilizációk összeütközésről, vallásháborúról cikkeznek. Az a ö, gazda Egyiptomban, az a paraszt, aki hetente háromszor tejet szállított a városba. Said Akbar, Said Akbar kiáltozta, a, a, a, és, a, és zokogott, amikor Karol Vojtila meghalt. Egyszerű muzulmán ö, gazda volt ez, mégis ö, tiszteletben tartotta szomszédai vallását. Ez csak egy apró epizód. Egyiptomban azonban egy sor ilyen példa felsorolható, és most mégis megtámadták a kopt keresztényeket karácsony szentestéjén. Meg kell védenünk őket, meg kell védeni a fundamentalistáktól, a terroristáktól, és az Európai Unió külpolitikája kell, hogy megtegye ezt, hogy ki... Kedves kollégek, lassítsanak le! Mondo cambia, non abbia paura. Az európai külpolitika nem félhet, nem szabad, hogy szemet hunjon. E felett hangos szóval kell felszólalnunk demokratikus értékek alapján. Marin. Köszönöm, kedves kollega. Mar Mariné Janakóotikis egy percben. A tolerancia a civilizált társadalom egyik eh, ékessége a lelkismereti szabadságot be kell tartani, és a vallási meggyőződés miatt senkit sem szabad üldözni nem lehet megengedni azt a társadalmainkban, hogy a keresztényeket vagy másokat ne hagyják, hogy szabadon gyakorolják vallásukat. Múlt hónapban a Viszokárpaszóban, Cipruson, a szállt területeken nem tették lehetővé a szertartás megtartását. Pedig 36 éve a megszállás, török megszállás óta szabadon gyakorolhatták a vallásukat. És ez az incidens mit ér el, el kell hagyniuk az embereknek a lakhelyüket. Meg kell nézni az EU-n kívüli helyzetet is, a keresztények szabadságát, és arra kérem önöket, hogy először saját házunk táján nézzünk körül. Itt nem hagyhatunk figyelmen kívül semmilyen megkülönböztetés sem. Cornelis de Jong kap Egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt főképviselő asszony, a vallásszabadság és a mindenfajta vallási meggyőződés eh, tiszteletben tartandó, akár hogyha ateista a meggyőzét is. Az államoknak pedig az a kötelezettsége, hogy eh, a diszkrimináció és, e, és erőszak ellen fellépőket támogassa. Éppen ezért támogatom teljes szívemből ezt a közös állásfoglalás indítványt. Nem csak azért, mert úgy gondolom, hogy csak a keresztényekkel kellene törődnünk, hanem azért, mert a keresztényeket sok, egyre több országban fenyegetik. Ám ha más vallás kerülne ebbe a helyzetbe, ugyan ebben az a szellemben szólalnék föl a holland külügyminisztériumnál már egy hasonló funkciót töltöttem be, és um, mindent megtettünk azért, hogy az emberi jogok um, megsértése ellen fellépjünk, illetve megismerjük azokat a helyzeteket, amelyekben az emberi jogokat lábbal tiporják. Remélem, főképviselő asszony, hogy kapacitásokkal rendelkezik. Borgézió úr. Ami az európai politikát illeti, itt az iszlamofóbia sokszor felmerült, de vannak tabuk is, és tudjuk, hogy az elmúlt években milyen súlyos eseményeknek lehetünk tanulni. A keresztények üldözéséről van szó, és Európának fel kell ébrednie tágra kell nyitni a szemét, és Aston asszonytól azt várjuk, hogy konkrét lépéseket tegyen. Ahogy 16. Benedek mondta néhány nappal ezelőtt, a vallásszabadságot nem szabad tagadni, hiszen a biztonságot és a békét is veszélyezteti. Mit várunk? Az, hogy küldjünk azonnal egy bizottságot oda. Nézzük meg, hogy mi van az egyiptomi kopt keresztény testvéreinkkel, mi az ő helyzetük ott, hiszen ez egy moderált, megségelt ország, pedig nem tartják tiszteletben ezeket a jogokat. Európának fel kell ébrednie, Európa ne feledd el keresztény gyökereidet. Köszönöm, Borgézia úr. A következő hozzászól a Major Oreha két percben. Elnök úr, azok a támadások, amelyeket Irakban és Egyiptomban követtek el, világosan rámutatnak mutatnak két tragédiára. Más és más természetűek ezek. Azonban tragédia a kegyetlenség miatt, az emberi élet elvesztése miatt is ezek események sora, ám azért is, mert túl gyakran nem észleli társadalmunk, társadalmaink nem észlelik ezeket az eseményeket. Sokszor nem is reagálunk ezekre, vagy csak az újságok hátsó oldalain rövid hírekként szerepelnek ezek a tragédiák. Ez önmagában tragédia, holott bennünket is támadnak ezek a külföldi események. És ez a civilizációnk szívét támadó, európai civilizáció szívét támadó tá események ezek az európai intézményeknek, tehát alapvető feladata az, hogy világossá tegyék, hogy a támadások, a keresztény közösségek, a közel-keleti keresztény közösségek elleni támadásokat az európai civilizáció elleni támadásként, ellenünk folytatott támadásként kell értékelnünk, és ezért reagálnunk kell. Kétféle módon reagálhatunk. Először is egy tragédiát ismerté kell tenni, észtelni kell a társadalomnak, a sajtó révén az európai intézmények rá kell mutassanak ezen eseményekre, a helyszínekre, és azt hiszem az európai intézmények és ön személyesen is kell, hogy támogassa az áldozatokat, és nevet kell adnunk, arcot kell adnunk az áldozatoknak, hogy a közvélemény érzékelhesse létüket, az európai intézményekkel, hogy erről fo ezzel foglalkozzanak, megjelenítve őket, akár fizikailag is támogatva őket. Ezen túl pedig, a e támogatáson túl, maguk az áldozatok ö, is e, itt szenvednek, de mi is megszenvedjük ezt. Sort Mr. Mavronikolas, for one minute, please. Mavronikolas úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Szocialistaként úgy gondoljuk, hogy mi mindenképpen hiszünk az emberi jogokban, és a valláshoz való joga, hogy Szoboda úr az előbb mondta, etéren nem csak a keresztény vallás érdekel minket, hanem az összes vallás joga. Mindenkinek jogában kell, hogy álljon az, hogy gyakorolja a vallást, amelyben hisz megértés kell tanúsítani az összes vallás ellen, minden állampolgár hite hitével szemben megértést kell tanúsítani. De személyes okokból szeretnék egy ciprusi eseményt felemlíteni, egy cipruson volt, benne van a jelentésben, egy templomban, amely ben évtizedek óta a karácsonyi ünnepséget megtartották. A török csapatok közbeléptek és megszakították a szertartást. Kiűzték a híveket, és arra kényszerítették a papokat, hogy távozzanak. És mindez azt mutatja, hogy sajnos ez még mindig előfordul, és nekünk lépnünk kell azért, hogy az EU területén megoldjuk a problémákat. Köszönöm. Rísz asszony a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Főképviselő asszony, a barbár támadás december 31-én Alexandriában kiegészít egy sor túl hosszú keresztény ellenes támadást nagyon sok helyen, Irán, Irak, Pakisztán, Nigéria, Egyiptom, ezekben az országokban üldözik a keresztényeket, és nincs benne minden a jelentésünkben, főként a keleti keresztények ellen szól ez és ez realitás. Éppen ezért Európának javítania kell a helyzeten, el kell érni, hogy 12 millió szemét védjünk, akik nem bőröndel a kezükbe szeretnének távozni, vagy pedig koporsóba kerülni, más sorsot kívánnak. Nem szabad megbélyegezni semmelyik vallás sem a másik szemben, de az iszlám integristák ellen harcolni kell, hiszen megölik a szabadságot és az embereket is. Lady Eston, azt várjuk öntől, hogy a külügyminiszterek tárgyalásán, találkozóján koordinált választ találjon a keleti keresztények problémájára. Kell itt egy stratégia, és nyomást kell gyakorolni, például a társulási egyezményekkel, hiszen ilyeneket kötöttünk az érintett országokkal fel kell hívni a kormányaikat, hogy vizsgálatot indítsanak és járjanak el bíróságon a, az elkövetők ellen. Mindenütt kérjük a vallásszabadságot, és ugyanúgy minden egyes személy maga dönti el, hogy hívő vagy nem, de e, így el kell választani az államot a vallástól, az biztos, de különben még ekkor is e, mások is e, bajba kerülnek. Köszönöm szépen, Paremba képviselője szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt asszony, a vallási üldöztetések jelentős százaléka keresztények ellen irányul. Az Európai Unió nem állhat némán, bénán ezekkel szemben lépnünk kell. A mai eszmecsere, mai vita célja is az, hogy biztosítsuk, hogy Európa hallatja hangját ebben a vitában, és tevékenyen megvédi a vallásszabadságot világszerte. El kell gondolkoznunk, milyen eszközök vannak a kezünkben annak érdekében, hogy megelőzzük a jövőben az ilyen súlyos cselekményeket. Mit tehetünk? Először is biztosíthatjuk azt, hogy a vallásszabadságot az egyik legfontosabb emberjük jogként kezeljük, az Európai Unió külpolitikában is érvényesítsük amikor harmadik felekkel megállapodásokat kötünk a külpolitikánk területén, akkor olyan rendelkezéseket kell beletegyünk ezekbe, amely akadályozza ezen országokat, hogy vallás üldözést folytassanak. A megfigyelő központ feladata is, hogy világszerte figyelemmel kísérje, amennyiben vallása miatt üldöznek valakit, és gyorsan reagálnunk kell az ilyen eseményekre. És végül a két kettős mérce alkalmazását be kell fejezni. Az Európai Unió megnyitja határait a bevándorlók előtt, a világ többféle részéből érkeznek, ezek templomaikat, szent helyeiket felépíthetik, vallásukat gyakorolhatják. Ám nagyon ritkán beszélünk azon a keresztények azon jogairól, hasonló jogairól azon országokban, ahonnan hozzánk jönnek a bevándorlók ott halál vagy börtönbüntetés vár azokra, akik keresztény vallásukat gyakorolják, keresztény templomot nem lehet építeni ezekben az országokban. Eljött az ideje annak, hogy a keresztények jogait világszerte kiköveteljük. Eljött az ideje annak, hogy hangosan, világosan beszéljünk a keresztények szabadságának szükségességéről és más vallások szabadságáról is. Köszönöm szépen! Most Milán Monnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon fontos ez a kérdés, hiszen a keresztények vallásszabadságát, mi több az életüket is veszélyeztetik Nigériában, Irakban, Pak- Pakisztánban. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 18. cikke a vallásszabadságról szól. Azonban ez egy olyan jog, amelyet alig vesznek figyelembe, és alig érvényesítenek hogyha valaki keresztény, az egy-két országban akár az életébe is kerülhet. Éppen ezért Eston asszonynak energikusan kell megvédenie a vallás gyakorlás szabadságához való jogot, és a tárgyalások során is fel kell vetni ezeket a kérdéseket. Vonatkozik ez a keresztényekre is, akiket jelenleg a legjobban üldöznek. Mindenkit fel kell szólítani, hogy minden államot fel kell szólítani, hogy megelőzzék ezeket a cselekményeket, és megvédjék a vallási kisebbségeket. A vallás gyakorlás szabadsága az emberi jogok elidegeníthetetlen része. Épp úgy, ahogy január 1-én 16. Benedek pápa is beszélt erről. A kereszténység ezen felül az európai önazonosság, az európai identitás kialakulásában is fontos szerepet játszik. Éppen ezért paradox volna, hogyha nem lépnénk fel az egész világban a keresztények alapjogainak védelme érdekében. Az Európai Parlament állásfoglalás indítványa a keresztények gyakorlása mellett tör és a következő Európai Tanács ülésen az állam és kormányfőknek e kérdésben is meg kell szólalniuk. Köszönöm hm. szépen, most pedig megadom Repu úrnak a szót egy percben. Szia, Korkia Irustaja, Európa. Tisztelt elnök úr! Az EU külpolitikájának hitelességét azon mérik le, hogy az alapvető értékeket milyen mértékben tartja tiszteletben emberi jogok, demokrácia, vallásszabadság. Az egyiptomi igazságügyi rendszer beárnyékolja a sária, és ettől a keresztények is szenvednek. Párbeszédet kell létrehozni a keresztények és a muzulmánok között Európában. Az európai vallási dialógus és a civilizált vallás oktatás, ez az európai politikának egyik alapja. A keresztények is hisznek a békemozgalmakban, az EU-ban, és nem szabad a megosztottságot megengedni, és az sem, hogy politikai eszközként használják fel a vallást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Zsobró kollega egy percben annak megfelelően, amit megtudtunk a vallási okból üldözötteket figyelemmel kísérő szervezettől. Tudjuk, hogy 170 ezeren haltak meg a közelmúltban csak azért, mert keresztények. Ezt az a szervezet adta ki ezt az adatot, amely a keresztények elleni támadásokat kíséri figyelemmel. A keresztények a legsérülékenyebb csoport. Nem szabad elfelejteni, hogy az iszlám országokban mennyire súlyos a helyzet, ott, ahol a keresztényeket másodrendű állampolgárként kezelik. Európának egyrészt keresztény gyökerei vannak, de nem engedheti meg ezt a helyzetet azért sem, mert emberek azért halnak meg, mert egy másik Istenben hisznek. Az EU nem cselekedett elég gyorsan a keresztények üldözésének kérdése év kell, hogy legyen az EU és az érintett országok közti kapcsolatok során. Az Európai Parlamentnek felelős. Köszönöm szépen. Mr. Mitchell for one and half. Mitchell képviselő másodpercben a következő hozzászóló. Elnök úr, elnézést nem hallottam a nevemet. Tehát hadd mondjam el, nagyra értékelem ezt a mai vitát, és támogatom az állásfoglalást. Úgy hiszem, hogy egy alvó óriás ébredezik a keresztényekkel szembeni gonosz erőszak miatt. A muzum, akár keresztények, akár muzulmánok, akár zsidók ellen alkalmaznak erőszék, erőszakot, el kell ítélnünk. Európa jelszava az egységben a sokféleség, Mégis Ciprusban a, a török kormány képviselője helyén valónak tekintette azt, hogy a keresztényektől engedélyt, engedélyt ad, hogy kell kérjenek, hogy imádkozzanak, vagy templomaikat használhassák. Vajon az Európai Unióban a török képviselőt beidézték-e emiatt? És ha nem, akkor miért nem? a szomszédon keresztény kisebbségeit támogatnunk kell. Ezt az, ezt az állásfoglalást nem valaki ellen kell megfogalmazni, hanem a keresztényekért és a támadott kisebbségekért. Nem fogadhatjuk el, hogy közösségeket vagy egyéneket üldözzenek, támadjanak a valási meggyőződésük hitük miatt. Ez a vita a keresztényekről folyik. Túl sokan várják azt, hogy, hogy a, a, a keresztények elfogadják mások fensőbbségét, egyfajta elavult hitnek tekintik a kereszténységet. Holott tiszteletet kell követelnünk a keresztények számára, a vallási hit számára. Itt eljött az ideje, hogy ez a ház is tisztelettel forduljon azok felé, akik a keresztény vallást követik. Ez a sokféleség az egységben. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Michel úr. Most pedig Koppa asszony kapja meg a szót egy percben. Elnök úr, az elmúlt időszakban több erőszakos cselekményt tapasztalhatunk a világban vallási okok miatt. Ez aggaszt, nyugtalanít minket, nem teszik lehetővé az, hogy valaki a hitét gyakorolja, pedig ez az alapjogok nemzetközi jogok része, hiszen ez, mindez kimondja, hogy biztosítva vannak a vallás szabadsághoz való jogok. Láttuk, hogy mi volt karácsonykor, mi történt Alexandriában a kopt kisebbség ellen. Mindezek Kopasszony, bocsánat, hogy félbeszakítom, kérem lassítsa le a beszédét. Ezek a vallási gyűlöletre adnak példát olyan régiókban történtek ezek, amelyek nem is olyan messze találhatók Európától. Az EU-nak eszköztára van szüksége ahhoz, hogy a jogokat megvédje, és az összes meggyőződés védelmét is biztosítsa. Nem szabad ezt tolerálni. Szeretném kérni a főképviselőt, vegye figyelembe a prioritásai között ezt a helyzetet, vagyis a vallás szabadság gyakorlásának jogát, a vallási meggyőződés szabadságát. Sőt, oda kell figyelni arra is, hogy az összes kapcsolatunkban a vallás szabadság gyakorlatását, gyakorlását vegyék figyelembe. Köszönöm. Jotrovszki képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai önazonosságban mindig a kereszténység adta az egyik alapot. Az Európai Unió alap értékei is innen származtathatók, ezért nem szabad, hogy tétlenek maradjunk, ha a keresztényeket üldözik a világ más területén. A arab világban és a világ más területein is példa erre Irakban, Egyiptomban, vagy akár Indiában történtek ki, a keresztények a leginkább veszélyeztetett kisebbség. Felelünk a keresztények védelméért az egész világban, az Európai Uniónak, határozottan el kell ítélni a keresztények üldöztetését. A legjobb eszköz az volna, hogy a harmadik államokkal való kereskedelmi megállapodásokban kikössük, hogy a keresztények jogait tiszteletben tartják, ha pedig nem, akkor nem, áll, nem állapodnánk meg. Köszönöm szépen. Köszönöm, Doris Pak a következő hozzászóló tisztelt. Biztos asszony, 2009-ben a kultúrák közötti párbeszéd évét ápoltuk Európában egymással, keresztények egymás között, a muzulmánokkal, az ortodoxokkal, a katolikusok, protestánsok, és így tovább. Úgy hiszem megpróbáltuk a mi közösségünk belül gondoskodni arról, hogy nő, növekedjék a bizalom. A saját házunk terén tehát megtettük ezt. Ehhez tartozik persze az is, hogy mi is elfoglaljunk egy álláspontot, és legyen bátorságunk szint vallani ezt néha meg kell tennünk, amikor azt olvasom vagy hallom, hogy az Európai Bizottság egy ifjúsági naptárat adott ki, ahol mindenféle vallás ünnepnapai szerepelnek, de a keresztény vallásé nem, akkor azt kell mondanom, hogy azok, akik Egyiptomban ilyesmit csinálnak, ezáltal csak tovább bátorítást kapnak a rettenetes tetteikhez. A keresztény országokban segítenünk kell azokat a kisebbségeket, akik Palesztinában, Egyiptomban, Irakban, bárhol ültöztetésnek vannak kitéve. Nem szabad megengednünk azt, hogy ezeket az embereket elüldözzék hazájukból, vallásuk miatt. Egyiptomiak, ugyanolyan egyiptomiak és palesztinok ők, mint a, a többi, mint a, a többi lakos, nem kisebbségek ők úgy gondolom, Eston asszony támogatnunk kell ebben, meg kell próbálnunk arról gondoskodni, hogy minden szerződésben, amelyet harmadik országokkal köt az Európai Unió, éppen ezekkel az érintett országokkal a vallásszabadságot biztosítsuk és megköveteljük, hogy senki se kelljen, hogy elhagyja a hazáját a vallása miatt. Köszönöm, Eston asszony, hogy meghallgatott. Köszönöm szépen, Pakkasszony, most pedig megadom a szót Ómen Rüjten asszonynak. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Hogyha megnézem a felvételeket Bagdadból vagy Alexandriából, akkor olyan benyomásom keletkezik, mint hogyha pár millió évvel ezelőtt volnánk még, de legalábbis pár száz évvel ezelőtt, amikor a katolikusok és a protestánsok egymás ellen küzdöttek. Nem illik ez a mai társadalomba. Bagdad és Alexandria rémisztő képeket mutattak a médiumok és ezek példaként szolgálnak azon cselekményekért, amelyek sok országban történnek meg. Az Európai Uniónak a kulturális párbeszéd keretén belül biztosítania kell, hogy minden olyan állammal, amelyel üzletelünk, kereskedelmi kapcsolatban vagyunk, vagy amelyel valamilyen szerződéses kapcsolatban vagyunk, tiszteletben tartsák a vallási és a lelkismereti kérdéseket. Pakkasszony beszélt erről, és ez azt jelenti, hogy a vallásgyakorlás szabadsága kölcsönös kell, hogy legyen. Azaz, hogyha valahol az iszlám nem többségi vallás, ott a többi vallásnak megfelelő jogokat kell biztosítani. A tolerancia elengedhetetlen, és a türelmetlenség pedig meg, megengedhetetlen. Feladatunk az, hogy közösen szólamuljunk fel az ilyen események kapcsán. Éppen ezért Eston asszony, felszólítom önt és szolgálatát, hogy minden eh, kiterjedt kapcsolat rendszerét a bizottság használja föl, és határozottan szólamoljon fel a vallásszabadság eh, sérelme okán, az Európai Parlament pedig megfelelő partner lesz ehhez. Köszönöm. Toharusz asszony másfél percben. Köszönöm, elnök úr. A keresztények üldözése, a vérengzések ellenük a közelkeleten sokszor fanatikusok művei, terrorista szervezetek követik el őket. Látjuk, hogy mi történt Ciprus megszállt területén. Ott egy hadsereg állomásozik, és lefoglalja az EU egyik területét, ami a ciprusi nagykövetet illeti, tárgyaltunk vele, és ami a török megszálló hadsereget illeti, azt mondják, azt állítják a törökök, hogy a ciprusi görögök nem kértek engedélyt a mise megtartására. De kérdezem Eston asszony, hogy mióta kell engedélyt kérni ahhoz, hogy valaki a vallását gyakorolja, és hogy lehet tolerálni ezeket az országokat, amelyek ilyen erőteljesen megsértik az EU alapjogait. Köszönöm szépen. Most pedig Mikolásék úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Eston asszony, engedje meg, hogy felhívást intézek önhöz etéren. Ez nem fogadható el számunkra, hogy keresztényeket a közel-keleten még mindig ilyen támadásoknak tesznek ki. Irak, Irán, Nigéria, Törökország, Pakisztán, ezek az országok már évszázadok óta ezekben az országokban keresztények élnek, és igen, igen, sajnálatos, hogy az iszlám körök nagyon sok esetben nem engedik számukra a szabad vallásgyakorlást. Észak-Irakban az emberek attól féltek, hogy nem ismerték bejelenteni magukat a lakóhelyükön, és Bagdadban például 52 ember esett áldozatul találkoztunk iraki püspökökkel az Európai Parlamentben, és elmondták, hogy kell nekik, nagyon is szükségük van a mi támogatásunkra, a nemzetközi közösség támogatására, azért, hogy a vallás ne okozza valakinek a halálát. Törökről szeretik beszélni, Törökország szeretne belépni az EU-ba, de közben nem teszi lehetővé a keresztény vallás gyakorlását, vagyis a keresztény társaságok működését és az keresztény egyház működését. Szeretném kérdezni, hogy hol vannak ilyenkor az emberi jogvédők és az állatok jólétének védői. Védeni kell a keresztényeket mindenütt a világon, csoportot kell létrehozni. Most pedig Császni kollégának adom meg a szót. Thank you, Mr. Chairman, Madam High Commissioner. It is... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr igen aggasztó látni, hogy erőszakos támadások áldozataival válnak a keresztények és közösségeik. Kik felállnak ezért? Főleg fanatikus, iszlám extrém ö, emberek, szélsőségesek, ezeket az eseményeket és fellépéseket meg kell állítani. Az Európai Unió intézményei ilyen módon a tisztelt ház is nyomást kell, hogy gyakoroljon azon országokra, ahol ezen események megtörténnek. Különösen azon államokra, ahol az állam egyik szemét behúnyja behunja az ilyen események kapcsán. Minden egyes élet értékes, mindenkit meg kell védeni, és szigorúan meg kell büntetni az életellenes cselekményeket, még súlyosabban kell megbüntetni, hogyha gyűlölet által motivált vagy vallási okból kiváltott eseményekről van szó. Meg kell őriznünk tehát az életeket, de fel kell lépnünk az ilyen visszataszító események ellen. Tudjuk, hogy mi történik, ha nem lépünk fel, a trend tovább nő, éppen ezért um, a civilizált világnak fel kell lépnie, hogy ezen veszedelmes irányok ellen felszólaljon. Köszönöm, Stasznyi úr, eszalja hogy másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony. A statisztikák rámutatnak nagyon világosan arra, hogy a vallási üldözésnek kitettek 70%-a keresztény, ők azokat üldöznek, akiket megölnek a vallásuk miatt. A világ sok részén szenvedik ezt el a keresztények. Nemrég láttuk a közelkeleti eseményeket, hallottuk a híreket, a Irakban, Szíriában, Egyiptomban vallási közösségeket támadnak, több tucat embert öltek meg, köztük gyermekeket. Ázsiában pedig a, hiába a gazdasági növekedés, az emberi jogok nem javulnak. Kínában, Vietnámban, Indiában is a vallásszabadság csak papíron létező írott malaszt. Európa, az európai tagállamok mindeközben szemet hunynak ezen jelenség miatt, csak a gazdasági érdekek miatt teszik ezt az Európai Unió. Ha javítani akarja a keresztények helyzetét és a vallásszabadság helyzetét világszerte, akkor megvannak az eszközei erre minden külgazdasági, külpolitikai szerződésünkben kell legyen egy klauzia, a klauzula a vallásszabadságot biztosítandó. Kérdésem biztos asszony, hogy tervezik-e ezt, hogy a vallásszabadságról vonatkozó rendelkezések benne legyenek a harmadik felekkel kötött megállapodásokban. A, az Európai Unió hozzáállása meg kell változzon. Úgy tűnik elveszítjük értékeinket, a, igaz ez a, a, a feszületről szóló vitában is megjelenik ez, meg a, a sokat emlegetett naptár ügyében is megjelenik ez. Válaszoljunk ezekre a kérdésekre, oldjuk meg ezeket a problémákat. Lássuk be, hogy mivel állunk szemben. Köszönöm, Ungoreanu úr a következő felszólaló. Köszönöm, elnök úr, a közel-keleten, Ázsiában és Afrikában uh, üldözik a keresztényeket, és ez nem véletlen. Koordinált események áldozataival váltak, tipikus tömeges üldöztetés áldozataival váltak. A keresztényeket üldözik és megölik világos szándékkal, az, a vallási tisztogatás szándékával. Úgy történik ez meg, hogy mi itt Európában a muzulmán hívők vége láthatatlan érzékenységét próbáljuk kiszolgálni. Miközben a közel-keleten pedig üldözik a keresztényeket, de nem a számadatokról szól ez a vita, hanem az alapszabadságokról és az önazonosságról. Még azok számára is, akik nem hívők, azok számára is többet kell, hogy jelentsen a kereszténység, mint egy elfeledett, egzotikus, csökkenő szekta, létszámában csökkenő szektát nem ö, szabadok vagyunk, de nem szabad szabadon néznünk, hogy szabadságainkkal visszaéljenek. Éppen ezért a vallásszabadságot a harmadik államokkal való kapcsolatunk előfeltételének kell tekinteni, ezt a jogban meg kell jeleníteni, és a fő megbízott mandátumának részévé kell tenni. Köszönöm. Köszönöm, Ungaránu úr. Most Kelám úr kap másfél percben szót. Köszönöm, elnök úr főmegbizott asszony. A jelenlegi helyzetben az elítélése és az eseményeknek és a szavak nem elégségesek. A keresztény közösségek érte támadások drama, drámaian megnőttek, elmélyedtek, közösen, közösen a közel-keleten és Afrikában. Nehéz olyan államot találni ebben a térségben, ahol a keresztények normális kisebbségként élhetik életüket, és vallásukat gyakorolhatják. Alig van itt ilyen állam azok az emberek, akik frissen vették fel a kereszténységet, halál, halál veszélyével néznek szembe. Holott itt nem új kisebbségekről beszélünk, a keresztények ősi lakói ezen államoknak. Manapság egyre többen kényszerülnek elhagyni hazájukat, menekültáborokban, gettókban élnek, vagy az államon belüli menekültáborokban, mint ahogy Irakban is. Ezért égető feladat az, hogy egy Európai Unió stratégiát dolgozunk ki a vallásszabadság érdekében, és konkrét intézkedéseket irányozunk elő az államokkal szemben, amelyek szándékosan nem védik meg saját vallási kisebbségeiket, saját állampolgáraikat. Major Oreha képviselőtársam gondolatára utalnék, miszerint az áldozatok listáját létre kéne hozni, az, az EU külügyi szolgálata ebben aktívan részt kell vegyen, és kapcsolatba kell lépjen az áldozatokkal. Nem arról van szó, hogy szembeállítjuk egyik vallást a másikkal, hanem az esélyegyenlőség tényleges megvalósításával. Hiszen épp olyan könnyű kell legyen Alexandriában egy, vagy Ankarában egy keresztény templomot építeni, mint Brüsszelben egy muzulmán mecsetet. Köszönöm, Kelem úr. Most Buszutil úr másfél percben. Kösz. Köszönöm, elnök úr. A keresztények elleni támadások az említett országokban, ezeket el kell ítélni, és kötelességünk reagálni. Szeretném megkérdezni, hogyha mi nem védjük meg Európában a kereszténység kontinensén a szólásszabadságot, a vallásszabadságot, akkor ki fogja ezt megtenni? Viszont figyelni kell arra, hogy a muzulmán közösségek ne radikalizálódjanak, és ne manipulálják őket a szélsőségesek. Arra is oda kell figyelni, hogy ne eh, gondoljuk, hogy minden eh, muzulmán terrorista, mert csak kevesen közülük eh, erőszakos cselekmények elkövetői vagy terroristák az egész világon a muzulmánoknak a szélsőségességet el kell ítélniük, azokat, akik visszaélnek a vallással. A muzulmán vallást sem szabad megbélyegezni. Ugyanakkor minden hatóság ott az említett országokban arra kell rávenni, ott, ahol a keresztényeket üldözik, hogy a keresztényeknek a szükséges védelmet megadják annak ellenére, amilyen, hogy milyen eseményeknek voltunk tanúi, nem szabad a józan észt elveszíteni, ahogy Gandhi mondta, a szemet szemért, fogad fogért gondolkodás mindannyiunkat vakká tesz és fogatlanná. Köszönöm, Cassini úri a szó. Köszönöm, elnök úr azok a kollégák, akik eddig hozzászóltak, szinte mindent elmondtak, emlékeztettek a tényekre, és értékelést is adtak, és óhajuknak is hangot adtak. Viszont, mint utolsó hozzászóló, szeretnék elmondani valamit, ami nem hangzott el. Egy nagy európai második János pápa mondta, egy olyan személy, aki hozzájárult nagyon hatékonyan a berlini fal leomlásához, a szellemi testamentumában azt mondta, hogy a jövőbeli civilizáció fő célja az élet, a béke és a vallásszabadság. Giorgio La Fila, Firenze polgármestere írt eh, a keresztény civilizációról, egy könyvben azt írta, hogy minden politikai koncepció alapja az ember, és a keresztények számára az ember olyan lény, aki képes a párbeszédre és a gondolkodásra, párbeszédet folytatni Istennel. Adjuk meg ezt a párbeszédet, ennek lehetőségét, hogyha ez nincs meg, akkor ez eh, az ember megtagadása, tagadása is. Kérem a főképviselőt, hogy gondolkodjon el ezeken a szavakon, hiszen itt konkrétan elke, elkötelezettségről van szó az EU mellett, és ez a keresztény identitásban található meg. Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy megvédjük a méltóságot és az emberi jogokat. Köszönöm. Kedves kollégák, van egy kis gondom, mert több mint 25 hozzászólási kérelmem van, és csak 5 perc áll rendelkezésünkre, úgyhogy mindenkinek nem tudom a spontán felszólások keretében megadni a szót. Megpróbálok mindent megtenni, és egyelően elosztani az időt, de sajnos mindenki nem kap szót. Először is Alam úrnak adom meg a szót. Grazie. Köszönöm szépen. Én a főképviselő asszonytól azt szeretném megkérdezni, Lady Estontól, azt szeretném kérni tőle, hogy tevékenysége napirendjére az Egyiptommal való kapcsolattartás napirendjére vegye ezt a kérdést. Egész egyszerűen kérjük az egyiptomiaktól azt, hogy bármilyen személy azonosításra alkalmas dokumentumból töröltessék a vallási hovatartozás megjelölését. Hiszen Egyiptomban úgy diszkriminálják a keresztényeket, hogy látják, hogy igazolványokban van írva, hogy keresztények. Az iszlám terrorizmus pedig egy olyan kontextusban legitimálizálódik, nyer polgárjogot, amelyben a keresztényeket negatívan különböztetik meg. Hogyha tehát megszűnne a személyi igazolványukban a vallásgyakorlás bejegyzése, ez sokkal könnyebbé tenni keresztények életét is. Köszönöm, Papadopoulou asszony egy percben. Elnök úr, a 3-as és 9-es cikke az Európai Emberjogi Egyezménynek tiltja az embertelen vagy megalázó elbánást a vallási ö, ö, hovatartozás és annak gyakorlása miatt. Ezt az emberi, emberi jogi bíróság is megerősítette e, ítéletében, amikor is Ciprus Törökország ellen lépett fel 2001-ben. Eston asszony sajnálatos módon az elmúlt 39 évben Törökország, amely Európai Uniós csatlakozásra vár, folyamatosan pusztítja a keresztény templomokat és helyszíneket Ciprusban, átalakítja azokat mecseteké, üldözi a keresztényeket. A a Galuszában és más észak-ciprusi megszállt területeken. Törökországot el kell ítélni azokért a bűncselekményekért, amelyeket Európai Uniós területeken tesz. A ciprusi keresztényeket veszélyfenyegeti, nem maradhatunk némák e felett. Köszönöm szépen. Most pedig Tájn asszony kapszót parancsoljon. Alelnök asszony, egy olyan állásfoglalás indítványt vitatunk meg, amely a keresztények világban betöltött helyzetét az, az emberi jogok kontextusába helyezi. Mi, a liberálisok az egyik előrevívő ereje voltunk ennek a dokumentumnak, és ez különbözteti meg a mi dokumentumunkat a konzervatívokétól, akik a keresztényekről beszélnek. Mi viszont nem a keresztényekről beszélünk, hanem a vallás gyakorlás szabadságáról bárhol is a világon. A vallási kisebbségek védelme nagyon fontos, illetve le kell szögezni, hogy minden állam kötelezettsége, hogy a kisebbségeit megvédje. Nálunk is vannak Európában problémák, egy a Bundesbank volt kormányzója felszította a kedélyeket Tildó Szaracin, és ezért most már hat muzulmán imaházat gyújtottak föl. Azaz tehát Európában is vannak problémák, de er, Egyiptomban szörnyű terrortámadás érte a, a kopt egyházakat. Minden egyes ilyen akció ellen fel kell szólamolni és az ellen is fel kell szólamolni, hogyha a zsidó kultusz központokat támadják meg. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a politikusok minden egyes országban kiálljanak a vallási kisebbségek mellett, és ezért baráti hangulatot teremtsenek. Az elnök mikrofon nélkül beszél. Azt mondjam, egy perce volt, nem másfél perce. Tenok úr a következő elnök úr, amikor először megválasztottak 11 éve képviselőnek, kicsit excentrikus, sőt zavarbajtő gondolat volt, különösen a néppárt körében, hogy gyakran felvetettem a keresztények üldözését a kommunista és iszlám világban. Ami azóta csak romlott sajnálatos módon ez a helyzet. Örömmel látom tehát, hogy még az agresszív, klerikális ellenes erők is felébredtek végre ebben a házban, hogy az ősi keresztény közösségek, az iraki, asszíriai, asszír és kádeus, valamint kopt keresztények üldözése felett. A Downing Street 10-ben találkoztam. A kopt, egyik kopt választónk fordult a brit kormányhoz, hogy védjék meg az éptomi állampolgárokat. Ma pedig én fordulok Eston asszony önhöz, mint az EU megbizotját, hogy hasonlóképpen járjon el a koptok érdekében. Mr. Salavrakos is meg. Salavrakos úr. Köszönöm. Írtam egy cikket valamikor, és ebben monológról beszéltem, sok-sok személy között monológról. Ez a mai társadalom problémája, hogy sokat beszélünk, sok gondolatot vetünk fel, de nem halljuk meg egymást. És ide kell helyeznünk az iszlám fanatizmus problémáját is ebbe a körbe, amely az utóbbi időkben nagyon sok helyen megnyilvánult, belétve Egyiptomot a koptok elleni cselekményekben. A 20. század elejétől mostanáig keleten a e, keresztények a lakosság 25%-át képezték, de most kevesebb, mint 10%-át teszik ki. Ez azt jelenti, hogy követnünk kell az, hogy az iszlamizmus erősödik, mert hogyha Egyiptomban, Líbiumban felszenten teplomok vannak, és ezek működnek, nem tudjuk, hogy majd mi történhet velük. Úgyhogy Aston asszony, szeretném, hogyha ön kezdeményezéseket tenne, azért, hogy normalizálódjon a helyzet, és a fanatizmus ellen, vallási fanatizmus ellen harcoljunk, ami a muzulmánok és a keresztények ellen szól. Ubermeier úr következik. Köszönöm, elnök úr. Dámián, kopt püspök keresztény szövetségére tett javaslatot, különösen Egyiptomban, figyelembe véve a karácsonyi mise kapcsáni támogatást. És az Open Doors szervezet honlapján 50 állapot említ, ahol a keresztényeket üldözik. Hogyha ma érintettségünkről beszélünk, akkor nem csodálkozhatunk, hiszen fejétől bűzlik a hal. Hogyha az Európai Bizottság egy olyan naptárt oszt ki, 21 ezer eh, iskolába, 3 millió diák számára, ahol az iszlám, a hindu, a szík eh, lakosság ünnepeit feltüntetik, de a keresztény ünnepeket nem, akkor láthatjuk, hogy eh, nálunk kezdődik a baj. Tehát ne legyen ott tolerancia, ahol intolerancia van. Köszönöm Obermeyer az úr, Zaborszka asszony szó. Parancsoljon! Köszönöm, Önök úr, Eston asszony, az Európai Unió nem hagyhatja szó nélkül ezeket az eseményeket, keresztényeket megöltek és elüldöztek otthonukból. Úgy gondolom, hogy a keresztények védelme az EU kívül nagyon gyenge. Ez az ideológia ez azt jelenti, hogy más vallások szabad gyakorlását is veszélyeztethetik. A vallás képviselőinek kérdése itt az EP-ben nem megfelelően kerül napirendre. Volt egy olyan érsek, akit meggyilkoltak, és nagyon örülök annak, hogy Bécsben létrehoztuk az Európai Megfigyelő Központot a keresztények elleni intolerancia megfigyelésére. Remélem, hogy ez siker. Ez most Tőkés úri a szó. Mint romániai kisebbségi, tudom, hogy mit jelentett Ceausescu diktátor idejében a vallásüldözés

komolyan tárgyalják meg és tegyék külpolitikai prioritássá a keresztyének védelmét. köszönöm a figyelmet. Köszönöm. Ashton asszonynak adom meg a szót, hogy foglalja össze. Az eddig hallottakat illetve reflektáljon ezekre. Köszönöm szépen, alelnök úr. Ha megengedik, két-három gondolatot emelnék ki, abból a sokaságból, a gondolatok sokaságából, amelyet hallhattam. Köszönöm mindenek előtt a képviselők szavait és figyelmét, érzékelem a támogatás szellemét, az erőteljes tenni akarást e szavak mögött, ahogy már jeleztem. Azért örülök annak, hogy részt vettem ezen az eszemcserét, mert a külügyi tanácsban már felvetettük ezt a problémát, és már végén ismét felvetjük és azok az aggályok, amelyeket elmondtak, ezeket ö, hangsúlyozni fogjuk, egybe csengenek az általam felhozott aggályokkal, és ez egybecseng egyes tagállamok és egyes miniszterek aggályaival, akik a leginkább foglalkoznak ezen kérdésekkel. Azt is világosra szeretném tenni, hogy én konkrétan beszéltem a kereszténységről, éppen ezért mentem el Betlehembe karácsonykor, és amikor a közelketen jártam, amely több vallásnak a, a, a szülő hazája. Éppen az ortodox karácsony szentestően jártam ott, ami önmagában egy erőteljes üzenet, úgy vélem. Szándékosan voltam itt. A képviselő a kérdést feltette, már nincs itt, de neki is mondom, hogy ezért jártam pont ekkor Betlehemben. Több képviselő felvetette azt a kérdést, hogy hogyan lehet azt az eszközrendszert alkalmaznunk, amely a kezünkben van, biztosítandó azt, hogy ezek a kérdések figyelmet kapjanak, és orvosoljuk ezeket. Szeretném emlékeztetni a képviselőket arra, hogy majdnem minden kereskedelmi és támogatási megállapodásban, amelyet 95-ben óta megkötöttünk, emberjogi klauzulát, záradékot ezek tartalmaznak. 134 országgal kötöttünk ilyeneket. Az elvi célja ennek az, hogy bemutassuk, hogy az emberi jogokért felelősséget vállalunk közösen, ugyanakkor jogi alapot is kínál szankciókra, amennyiben az emberi jogokat súlyosan megsértik ezek az államok. Talán emlékeznek arra, hogy korábbi minőségemben én vetettem fel a GSP Plus alkalmazásának fontosságát Sri Lankával kapcsolatban, és fel is függesztettük ezt a támogatást akkoriban a súlyos emberi jogsértések miatt. Nagyon fontos, hogy önök is rámutattak, hogy továbbra is vizsgáljuk, hogy a jövőben milyen megállapodásokat kötünk, és hogyan tudjuk beépíteni ezeket a feltételeket azokba, és hogy ezeket az eszközöket alkalmazzuk is, ha szükséges. Érdekes gondolat lehet, és a bizottságnak foglalkoznia kell a jövőben a GSP szabályozás további formálásával a ratifikáció, az emberi jogi egyezmény ratifikációja ő, révén ez javul, javulhat. Meg kell nézzük az a másik oldalát is, azon eszközöket, amelyek révén támogathatjuk, erősíthetjük a demokráciát és az emberi jogok érvényesülését. Mint tudják, világszerte támogatunk olyan projekteket, amelyek az idegen gyűlölet, a diszkrimináció és a, a gyűlöletkeltés ellen működnek antidiszkriminációs civil szervezeteket 60 országban támogatunk. Tehát a, a, a különféle eszközök egyensúlyát igyekszünk alkalmazni, hogy bemutassuk egyrészt, hogy, hogy fellépünk az emberi jogsértések ellen, ezt kombinálni kell azon pozitív eszközökkel, amelyek révén támogatni tudjuk azon civil szervezeteket, amelyek aktívan lépnek fel a diszkrimináció elleni küzdelemben. Szerettem volna érintőlegesen szólni egy olyan területről is, mely az a bizottsági delegációk világszerte vállalt feladatát, megfigyelési feladatát jelenti, hiszen erre is rákérdeztek képviselők. Már kifejtettem, hogy nagyon fontos, hogy helyben világszerte figyelemmel kísérjük a fejleményeket. Különösen megrázott, hogy több hozzászólásban a képviselők alapvetően arról beszéltek, amit az elmúlt hetekben, hónapokban egyre inkább belátunk, ám sokakat régóta aggodalommal tölt el annak mikéntje, ahogy a különféle vallások követőit bánnak, illetve rendszeresen diszkriminációnak teszik ki őket a világ sok helyén. Ezekkel figyelemmel kell lennünk nem akkor, amikor erőszakosá válik a helyzet, mert akkor nyilván mindenképp lépnünk kell, ám azt megelőzően is már észlelnünk kell a diszkrimináció különféle formáit. Fontos tehát, hogy az, az Európai Uniós delegációk világszerte ellássák ezt a feladatot. Tájékoztassanak, figyelmeztessenek bennünket akkor, amikor diszkrimináció esetét érzékelik, vagy amikor a, a felszín alatt forrani, forrongani kezd a helyzet valahol. Az is fontos, ahogy rámutattam, és a legutóbbi külügyminiszterek tanácsán be is terjesztettük ezt, hogy az emberjogi munkában foglalkozzunk a vallási kisebbségek helyzetével konkrétan. A kereszténység nagyon fontos szerepet kapott a mai vita során, ám sok képviselő ráfutott arra, hogy mindezen normákat alkalmaznunk kell a tolerancia területén más vallások esetében is. Fontos, hogy érzékeljük, mi történik egyrészt a monitoring tevékenység, a delegációk jelentése révén világszerte, rajta tartva újunkat az eseményeken, és aztán ilyen módon tudjuk eldönteni, hogy hogyan tudjuk alkalmazni azokat az eszközöket, amelyekkel bírunk, egyrészt a bizottság részéről, illetve az a politikai akarat révén, amelyet nem csak mi képviselünk, hanem az Európai Parlament. Hiszen önök, mint képviselők erős hanggal bírnak, együtt a tagállamokkal és a tagállami miniszterekkel tudják-e politikai akaratot megtestesíteni. Tehát igyek, azra törekszem, hogy biztosítsuk, hogy ami, kezünkben van, azt jobban alkalmazzuk, figyelemé kísérjük, mi történik, és a politikai és gazdasági eszközeket, amelyekkel bírunk, arra használjuk, hogy a jövőben a napirend középpontjában legyen ez a kérdés. Ha nem válaszoltam kérdésekre, feltésekre, akkor nem azért tettem, mert nem vettem figyelembe őket, hanem mert nem volt rá idő, a január végi tanácsülésen mindezeket megszívleljük és ér, érvényesíteni fogjuk. Köszönöm szépen, Eston asszony! Kedves kollégák! Pravi, rozprava je ukončena a hlasování proběhne zítra ve 12 hodin. Další... Kedves kollégák, a szavazásra később.